Szerettük volna törölni ezt a módosító indítványt, ha a tagállami társfinanszírozás a javasolt eszköz mellett érkezik. Ennek fényében a teljes eljárás borzasztó nehéz lett, és sokkal bürokratikusabb lenne, mi nem lenne teljes átlátható Európai Unió ezért azt javasoltuk, hogy töröljék a tízes cikket. Vannak egyéb javaslatok is, és nagyon nagy hasznos lenne, hogyha egyértelműen megfogalmaznák, hogy hogyan kellene ezzel kapcsolatban a továbbiakban eljárni, de az én szempontomból annyit mondhatok, hogy az egyetlen dolog, amit szerettem volna magam is felvetni, hogy nagyon sok módosító indítvány halad abba az irányba, hogy a nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokat vegyük bele. Szerintem már van egy módosítónk, amelyben meghatározzuk, hogy mi, jele, mi a hatóság meghatározása, és ide tartoznak a regionális és helyi önkormányzatok is. Szerintem nagyon könnyen meg tudjuk majd a kompromisszumot találni, és nem fogunk sokkal nagyobb bürokráciát kialakítani ezzel az eszközzel kapcsolatban. Tehát ennyi lett volna részemről, nagyon köszönöm, és a lehető leghamarabb megtartjuk majd az árnyék jelentéstevői találkozót, amelyen dolgozhatunk a kompromisszumokat, de a tízes cikkkel kapcsolatban a bizottság véleményére igen kíváncsi lennék. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy most már működik a tolmácsolás, így van? Kérdezi az elnök asszony, ugyanis én is hallottam a tolmácsolást, tehát működik. Van Nisztelrooy úr, szeretne ön is hozzászólni? Eh, kolléganőm Konstance már elmondta a lényeget, és már megfogalmaztuk a korábbiakban is azt a megközelítést, amelyeket ezekkel a módosításokkal szerettünk volna elérni. Úgyhogy semmiféle kérdés nincsen az eszközzel kapcsolatban. Két dolgot szeretnék említeni, amire már Konstancia is kitért röviden. Igen, gyorsabbnak kell lennünk, ezért egy kicsit felmerül az a kérdés, hogy talán túl korán van még a munka elkezdéséhez, de a kérdés az, hogy a novemberi szavazásnál kaphatunk egy felhatalmazást arra, hogy a tanácssal tárgyaljunk, azért, hogy ne kelljen először a plenárisra menni, majd utána áprilisban vagy mikor elérni az eredményt. Tulajdonképpen ez csak egy elmélkedés a részemről, ugyanis várnunk kell még, talán ezt tudják, az egyéb szakbizottságok véleményét, ugyanis eh, nem volt egyértelmű a regi szerepe, és ezért kezdtük későn a munkát, úgyhogy most már nem szabad pazarolnunk a rendelkezésünkre álló időt. A kérdés az, hogy van-e valakinek jó ötlete, jó elképzelése, szerintem ebben az esetben nagyon pontosan fogalmazzák meg a módosító indítványaikat. Talán mi is ezeket a jó ötleteket eh, át tudnánk vállalni. Köszönöm. Ez lett volna hozzászólás. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, várom akkor az észrevételeket. Novakov úr kért szót, majd Rendke, majd Janor. Elnézést kérek, önnek el kell mennie. Jakovcsics úrnak szeretném megadni a szót, mert eh, el kell mennie Miss Krillel együtt, Krill asszonyjal együtt. Önnek is ugyanarra az interjúra kell mennie? Akkor utána, jó? Rendben, Tomasics úr, akkor majd Jakovcsics úr. Köszönöm szépen. Valóban el kell mennem, a PES bizottság ülésére, a tárnyék jelentéstevő vagyok, úgyhogy szeretném elmondani ebben a szerepemben a véleményemet. A strukturális reformok több szakpolitikai területen nagy kihívást jelentenek, ugyanis időre van szükség ahhoz, hogy lássuk az eredményeket. Ezért kiemelten fontos, hogy felgyorsítsuk az eredményeket. Ahhoz, hogy a négyes cikk célkitűzéseit elérhessük, külön célokra van szükség, mint például a közhatóságok kezdeményezéseihez való hozzájárulás annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azokat az alapvető ösztönzőket, illetve támogatni lehessen a nemzeti közhatóságokat annak érdekében, hogy hatásköreiket fokozzuk a reformpolitikák végrehajtása terén, illetve a human erőforrás irányítása terén. Módosító indítványaimban szerettem volna az intézményi és adminisztratív kapacitást javítani a helyi és regionális hatóságok esetében, és ehhez pedig az összes irányítási szint bevonására szükség van. Tehát a helyi és a regionális szervek támogatása kiemelten fontos az intézmények létrehozása terén, illetve a versenyképesség és a beruházások terén egyaránt, különösen a gazdasági irányítás esetében. A hatékony és eredményes uniós felhasználás támogatása érdekében. Szeretném kiemelni az átláthatóságot, a jó kormányzás annak érdekében, hogy a közös bizalmat megerősítsük a kedvezményezett államok és egyéb tagállamok, valamint a bizottság között. Azonban ezt a kölcsönös bizalmat nem lehet megerősíteni, ha ha nem hajtjuk jól végre ezeket a reformokat. Köszönöm, hogy az elnök, az árnyak jelentéstevőkkel folytatjuk. Jakov Csics úr következik, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék elnézést kérni, ugyanis nekem is hasonló feladatom lesz, mint Krél asszonynak, ezért nem fogok tudni itt maradni majd a szakbizottság eh, további munkáján részt venni. Ami a, azt illeti, hogy a jelentéstevők a bizottsági javaslatot törölték, mi módosítót terjesztettünk be, ennek az a célja, hogy visszaállítsuk azt, amit a bizottsági javaslatból kivettek. Ezért úgy gondoljuk, hogy a műszaki segítségnyújtás amely kedvező lehet a tagállamok számára, és a tagállamok használják ezeket az alapokat. Ezeket az alapokat újra vissza kell emelni a programba, ugyanis úgy gondoljuk, hogy így módon egyfajta szinergiát hozhatunk létre. Ezért csak annyit szeretnék elmondani, hogy szeretnénk, hogyha elfogadnák a módosítónkat, és helyreállítanánk az eredeti bizottsági javaslatot. Nem tudunk támogatni olyan módosítókat, amelyek törölni akarnak mindent. E, ezt szerettem volna tehát tisztázni. Köszönöm, hogy az elnök asszony. Rendke asszony, öné a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a társ jelentéstevőknek, illetve egyéb kollégáknak az észrevételeket. Nagyon röviden szerettem volna egy kicsit visszatérni ahhoz a vitához, amelyet lefolytattuk, amikor az első alkalommal vitattuk meg ezt a témát, és szerintem nagyon fontos, különösen miután Görögországba utaztunk a regi küldöttséggel, megerősödött ez a nézetem. Azt gondolom, hogy azt kell elkerülnünk, hogy ezt lassú, ez a kohéziós politika lassú aláaknázásának tekintsük. Regi bizottságként nagyon világosá kell tennünk ebben a javaslatban, illetve a jelentéstervezetünkkel és a jelentéssel, hogy nagyon jelentős önbizalommal rendelkezünk abban a tekintetben, hogy a kohéziós politika és a kohéziós politika elvei, partnerségi elvek például, civil társadalom bevonásának formái, közös irányítás elképzelése, hogy ne erőszakoljunk rá semmit a regionális hatóságokra, hanem együttműködjünk, mindezt sikerül biztosítani, és ezt kiemelten fontosnak tartom. Amikor a hatóságokkal beszéltünk Görögországban, nagyon világosá tették, elég, hogy a tagállamok számára, hogyha lehetővé teszik, hogy a lehető leghatékonyabban használják fel a kohéziós alapokat, az hasznos eszköz, azonban nem szabad semmilyen más elképzelést ráerőltetni a tagállamokra struktúrális reformokkal kapcsolatban, és pontosan ezért ellenezzük a makrogazdasági feltételrendszert, és miután az árnyékjelentéstevőkkel megbeszéljük ezt a témát, nagyon erős jelentést kell kialakítanunk, amely egyértelmű egyértelműen mutatja a regély irányvonalát, és szerintem ez nagyon helyes lenne, mert nem szabad ezt az eszközt büntetésként használni, hanem egyfajta önrendelkezéshez hozzásegítő eszközként. Ezért nagy érdeklődéssel várom azt a vitát, amelyet lefolytattunk. A frakcióm számára nagyon fontos lenne, hogy ez az egyensúly, ez megfelelő legyen, és nagyon egyértelműen látszódjon ezen a javaslaton a Regi Bizottság véleménye, hogy a kohéziós alapokból a lehető legtöbbet ki tudjuk hozni, a tagállamoknak biztosítsunk technikai segítségnyújtást, ezt nagy örömmel támogatjuk, de a, még eh, a javaslatban különböző változtatásokat szeretnénk eszközölni, de egészen biztos vagyok benne, hogy konstruktív módon együtt tudunk majd működni. Nagyon köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Mátó úr, öné a szó. Asszony. Um, köszönöm, tisztelt elnök asszony, a szót. Azért vagyunk itt, hogy egy bizottsági javaslathoz fűződő módosítókat vitassunk meg. Én és delegációm javasoltuk, hogy ismételten vizsgáljuk meg a strukturális reformokról szóló javaslatot. Ahogy többször is elmondtuk, úgy gondoljuk, hogy körülbelül 143 millió eurót szántak egyes ágazatok reformjára, főleg az ötös cikk vonatkozásában, oktatás, képzés, politika a munkaerőpiacon, a szociális támogatás, közegészségügy, szanitér támogatás, hogy csak néhány példát említsek. Szeretnénk kiemelni azt, hogy az adminisztratív kapacitás megerősítése. A 2014-20-as programozásban már 50 milliárd eurót előír a finanszírozásra nemzeti keretek között. Tehát Miért született ez a javaslat? Mi van itt még a bizottság javaslatában ezen kívül? Mi? Úgy gondoljuk, hogy a Tomas kollega jelentése kapcsán már megvitatjuk ezt a témát és azt is, hogy mi az, ami nem működik ezen a területen. Önök is tudják, hogy a mi hazánkban is vannak olyan régiók, ahol a kohéziós politikát próbálják támogatni, elengedhetőnek, elengedhetetlenül szükségesnek tartják a költségvetést erre a területre. Úgyhogy valami más célozhat meg ez a javaslat. A kollégák meger, megvizsgálták azonban a kollégák módosítóit. Ami a 40-est illeti, például a 10-es bekezdést törölni kívánja javaslatban. Azért, hogy a tagállamok további finanszírozására építsenek. Ők is azon gondolkodnak, hogy a bizottság nehogy valamilyen passzpártúvá alakuljon át a bizottsági javaslatban. Hogy az oktatás állami szféráját megerősítsék. Azt javasolja a kollega, hogy a tagállamok a regionális és a helyi önkormányzati szervekkel működjenek együtt. Ez azonban nem elegendő, nem elegendőek ezek a módosítanítványok. Minket vannak még olyan területek, amelyek aggasztanak. Az alelnök, Dobroszki alelnök beszélt arról, hogy mit tehetnek ezek a tagállamok. A mi kohéziós politikánk annak érdekében, hogy különböző strukturális reformokat bevezessék. Milliók tiltakoznak Görögországban, Franciaországban, hogy csak néhányat említsek. A bizottság javaslata ezért egy olyan kísérleti projekt, amely a 2020 utáni időszakra vonatkozik, és a kohéziós politikát célozza meg, úgyhogy a különböző módosítók megvizsgálása alapján nem gondoljuk, hogy ez jó ötlet lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, sajnos Novakov úrnak el kellett mennie, mert egyéb feladatai vannak. Polcsak úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Nem szeretném a kohéziós politikát ünnepelni, Sőt, sajnálatomat fejezném ki, hogy a e program finanszírozása, amely strukturális reformokat támogatja, az európai strukturális és beruházási alapokból érkezik. Jelenleg valószínűleg nincsen más rendelkezés álló lehetőség, de a jövőben vagy a jövő szempontjából figyelembe kellene vennünk azt a lehetőséget, hogy a program független finanszírozást kapjon, hogy a kohéziós politikát ne akadályozza. Akar-e még valaki szót kérni, kérdezi az elnök, hogy ha nem, akkor én is néhány szót szólnék, mert én is terjesztettem be módosító indítványokat, ezért szerettem volna részt venni a vitában. Szeretnék rámutatni, hogy a strukturális reformok támogatásáról szóló program elsősorban a strukturális reformok támogatását szolgálja nemzeti szinten, beleértve az előzetes feltételrendszer alapján előírtakat, ezért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az előzetes feltételrendszer a tagállamoknak teljesíteniük kell, és még tegnap is hallottuk a regionális fejlesztéssel foglalkozó biztostól, hogy az egyik oka annak, hogy olyan alacsony a végrehajtás a strukturális operatív programok esetében az, az előzetes feltételrendszer és a kapacitás hiány az egyes tagállamokban, hogy teljesítsék ezeket a feltételrendszereket. Természetesen ott van a jogszabály, és a szabályosság kérdése, ez a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani, hogy teljesítsék a követelményeket, ezt kell tehát kihangsúlyozni. Görögországi látogatásunk során azt láttuk, hogy milyen pozitív hatásokkal járnak az ilyen programok egyes tagállamokban, mint például Görögország, és valóban működik. Ez megerősödött az ottani beszélgetéseink során is, de azt szeretném mondani, hogy nagyon pozitív hatással járhatna más tagállamok esetében is, ha kapnának lehetőséget arra, hogy a szükséges intézkedéseket végrehajthassák. Ez nagyon fontos lenne, ugyanis ez a program és a kohéziós programok esetében is fennáll az előzetes feltételrendszer. Ami a technikai segítségnyújtás igénybevételét illeti, én eh, támogatom Krél asszonyt a bizottsághoz intézett kérdésében. Én meg vagyok róla győződve, hogy hasznos ez. Láttam Görögország tapasztalatát. Nem látok ezen intézkedések mögött semmi pluszt, hanem azt látom, hogy valóban szeretnék támogatni a reformokat a tagállamokban, annak érdekében, hogy a tagállamok jobban fel tudják használni a strukturális alapokat. De ehhez több magyarázatra, több példára lenne szükségünk a bizottság részéről, és nagyra értékelem ezt, ugyanis jó magam, ezt a lehetőséget nagyon támogatom, a tagállamok vonatkozásában, bár szeretném újra kihangsúlyozni, hogy ez nagyon pozitív tapasztalatunk volt ezzel kapcsolatban. A második pedig, hogy ez olyan dolog, amit nem központosított, hanem valóban a tagállamok ügye. Ezt szerettem volna tehát elmondani, nagyra értékelem ezt a párbeszédet, és remélem, hogy a jelentéstevők is nyitva állnak az új hozzájárulások előtt, főként, hogyha a bizottságtól is még többet hallunk erről a témáról. Köszönöm szépen! Ez lett volna a hozzászólásom, és szerintem most már akkor megadhatjuk a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Itt van ma körünkben McCarthy asszony, ön fog hozzászólni, ugye? Akkor parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmagyarázhassam önöknek a társfinanszírozás és a 25-ös cikk kérdését. Elnézést kérek a félreértéséért, megpróbálom megmagyarázni ezt, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésükre. Természetesen a Regi Bizottságban a társfinanszírozást a strukturális alapok összefüggésében használták, tehát ahogyan maguk a tagállamok is lehetőséget kapnak arra, hogy társfinanszírozást nyújtsanak. A javaslatunkban azonban nincsen opció a tagállamok számára ugyanebben az összefüggésben, hogy társfinanszírozást nyújtsanak. Ez azért van így, mert azon pénz esetében, amelyet a technikai segítségnyújtásra biztosítjuk, ezt nem a tagállamoknak nyújtjuk, hanem a pénzt a műszaki segítségnyújtást nyújtóknak biztosítjuk, tehát nincsen olyan hasonló lehetőség a tagállamok számára, hogy részt vegyenek ebben az összefüggésben. Tehát önök a társfinanszírozást ahogyan értelmezik, az ebben a programban nincs benne, tehát a pénz nem közvetlenül a tagállamokhoz megy, hanem a technikai segítségnyújtás nyújtókhoz, ahhoz, hogy ezt valamilyen módon leküzdjük. Amikor a Görögországgal foglalkozó munkacsoport illetve Ciprussal foglalkozó munkacsoport foglalkozott ezzel, volt egy olyan módosító a 25-ös cikkre vonatkozó, és ebben a körben pedig azok a tagállamok, amelyek gazdasági kiigazítási programban vettek részt, saját szándékok alapján vissza visszautalhattak saját műszaki segítségnyújtási alapjaikból pénzt hogy a bizottságnak, hogy azt az ő nevükbe technikai segítségnyújtási projektekbe használják fel. Tehát nincsen kötelező jelleg, nincsen kötelező jelleg vagy kényszer arra vonatkozóan, hogy a tagállamnak vissza kell adnia ezt a pénzt. Például, hogy egy példát mondja Görögország esetében, 2014-ben Görögország 15 milliót adott vissza, hogy a Görögországgal foglalkozó Task Force a görög hatóságok nevében használja fel technikai segítségnyújtás igénybevételére. 2016-ban a görög hatóságok 30 milliót adtak nekünk vissza, hogy nevükben technikai segítségnyújtást szerződtessünk annak érdekében, hogy olyan mérföldköveket érhessünk el a gazdaságkiigazítási programjuk országokban. Ciprus rendelkezésére is állt ez a lehetőség a gazdaságkiigazítási programjukban. A szándékunk ezzel a javaslattal az, hogy felajánljuk ezt az opciót a többi tagállamnak is. Ez egy olyan opció, tehát nincsen kötelező jelleg, nincs kényszer, hanem ez egy lehetőség a többi tagállam számára, hogyha úgy döntenek. Ez az ő hatáskörük, visszafizethetnek pénzt, és a visszaadott pénzt még mindig a tagállam, a szóban forgó tagállam ellenőrzése alatt áll, abban a tekintetben, hogy az SRSS által igénybe vett, illetve megrendelt technikai segítségnyújtás a tagállam nevében történik. Ez tehát lehetővé teszi a szinergiákat. Miért? Azért, mert például idén az előkészítő intézkedés keretében van 3 millió, nyilván ez nem nagy összeg az összes tagállam esetében, de hogyha a javaslatot jóvá hagyják, még több pénzünk lesz, a nagy projektek esetében pedig valóban hasznos, hogyha a tagállamok helyesnek látják, akkor egyes projekteket, egyes reformokat esetében azt mondhatják nekünk, hogy nézzétek, nem akarjuk ezt a teljes adminisztratív eljárást lefolytatni, hogy ezt a segítségnyújtást igénybe vegyük. Például ezt a pénzt nektek adjuk, és akkor a nevünkben megrendelhettek ilyen segítségnyújtást. Tehát ez egy könnyebbség, egy lehetőség a tagállamok számára, hogy közösen használjanak fel velünk együtt alapokat, és mi az ő megbízásokból járunk el, és biztosítunk számunkra technikai segítségnyújtást. Szeretném tehát ezt kihangsúlyozni a javaslatban, hogy nincsen kényszer a javaslatban. A javaslat esetében a javaslat szerint csak egy tagállam nevében és felkérésére járhatunk el. A tagállamoktól függ, hogy kérnek-e technikai segítségnyújtást vagy sem. Nincsen tehát semmi olyan cél emögött, hogy bármilyen műszaki segítségnyújtási kényszert vezessünk be. A kezdeményezés a tagállam kezében van. Nem tudom, hogy ettől világosabb lett-e, hogyha ezzel kapcsolatban van kérdés. Nos, ezért szerettük volna, látni ezt a cikket újra a szövegben, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez egyáltalán nem káros, egy lehetőség, opció, nincsen kényszerebben. Erről van szó, köszönöm szépen. Very much, colleagues. Köszönöm, kedves kollégák. Van-e még megjegyzés? Vagy mindenki elégedett? Tessék, Van Istenbroy úr. Thank you very much. If... Köszönöm szépen. Ha a kollégák nem akarnak hozzászólni, engedjék meg, hogy megtegyem én. És annak az információnak alapján, amit most kaptunk, elmondanám, hogy a tízes bekezdés törlése akkor merült fel, amikor ezt az új eszközt korlátozni kívántuk arra a célra, amit kitűztünk magunk elé. Lehet, hogy félreértés volt, de a 12-es cikk, és imét idézem, a kofinanszírozási ráta 100%-ig terjed az eredeti költséghez képest, hogy ne legyen profit. Itt találtunk egy olyan lehetőséget, hogyha a tagállam többet akar tenni, elképzelhető, hogy esetleg a további 20%-ot a szakmai segítséget nyújtónak fizetik ki. Tehát semmi hókusz nem volt itt, csak egy egyszerű gyakorlatról volt szó. Tehát, hogy tisztázzuk, erre gondoltunk. Aztán elmagyaráztuk a szolgálatoknak. Azt mondták, ó, nagyon érdekes de igazából nem utasították el ezt a javaslatot. Tájékoztatásképpen azt szeretném elmondani, hogy ahogy legalábbis én értelmeztem, a kérdés az, hogy mennyi pénz kerül ehhez az új eszközhöz, illetve hogy, hogy aki úgy dönt, hogy ezt a munkát elvégzi, hogyan férhet hozzá a pénzhez, és hogy megkapja a 100%-ot, a 20%-ot, vagy valamennyit. de lehet, hogy összekevertük a szöveget ugyanarra az oldalra, majd gondolkodunk rajta. Aztán van egy másik dolog is. Ha egyértelműen megfogalmazunk, hogy itt önkéntességről van szó, ez a pénz, amit most félreteszünk, ez új pénz, ami az új 2014-20-as időszakra szól a költségvetésből? Tehát akkor több szakmai segítséget kívánunk majd igénybe venni? És hogy ez az új pénz most az új eszközre fordítódik, mondhatjuk azt, hogy tehetünk-e még többet? Több pénzt is tehetünk-e ide? És aztán az ECR ö, vetette föl a partneri kérdést. Mert ha a tagállam azt mondja, hogy igen, erre a szakmai segítségnyújtásra szánja, és nincs konszenzus a régiók és a nagyvárosok között, akkor elképzelhető, hogy egy kritikus kérdés is felmerül a viselkedési kódex. Nevezetesen, mi a helyzet a decentralizált állami hatóságokkal? Akkor meg kell néznünk mind a két cikket, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezeket és aztán valami kompromisszumra kell jutnunk, ahogy ezt hallottuk. Megvizsgáljuk a kérdést, de nem szabad, hogy ezzel véget érjen a történet, hogy a szakmai támogatást elvegyük az új eszköztől, mert a régiók mutatják azt, hogy szükségük van rá a munkájukhoz. A vezetés pedig azt mondhatja, hogy itt minden eldőlt. Ezt majd az árnyék jelentős készítőkkel megvizsgáljuk, és azt hiszem sikerül majd kompromisszumot kötnünk, de itt ugye elvekről meg értelmezésről van szó. Elnök, biztos vagyok benne, hogy sikerül majd az árnyék jelentéskészítőkkel, társelőadókkal megegyezni, mert itt tényleg nem a politikáról vagy elvekről van szó, hanem különböző szervezési módokról, főleg a helyi, regionális és önkormányzati szervezetekkel az egyes tagállamokban. Úgyhogy, ha jól értettem, az utolsó kérdése az volt, hogy hogyan lehet kezelni a helyi és regionális önkormányzatok kívánságát, nevezetesen, hogy hogy használhatják fel ezt a szakmai segítségnyújtási eszközt, illetve a központi kormányok kérése, hogy struktúrális reformokra szállják ezeket. És ez a kérdés felmerül minden egyes tagállam esetében. Hát nem hiszem, hogy az Európai Bizottság bármilyen módon provokálhatná a tagállamokat arra, hogy ezt tegyék. Talán, talán lehetséges ez, nem tudom. Mindenesetre biztos vagyok benne, hogy az árnyék jelentés készítők, társ előadók megoldást találnak erre. De mindesetre örülök, hogy további információkat kaptunk. Szeretne erre valamit mondani? Igen, elnök asszony, igaza van, ami minket illet, ez szubszidiaritási kérdés a tagállamok esetében. Hogy az intézmények a tagállamokban hogyan működnek, ez az ő dolguk, itt mi nem lépünk közbe, ezt a tagállam dönti el. Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a tagállamokban a szakmai segítségnyújtásról van szó, illetve az erre vonatkozó rendelkezésekre. Minden tagállami szintet figyelembe veszünk, regionálisat is, önkormányzati szintet is. A szakmai segítségnyújtást azonban a megfelelő szinten vitatjuk meg, ahol erre szükség van az adott tagállamban. Aztán a tagállam dönt hogy a strukturális alapokat hogyan használja fel. Nem mi mondjuk azt meg neki. Köszönöm szépen. This is, this is the end. Akkor azt hiszem ezzel le is zárhatjuk az eszmecserét. Bocsánat, csak vissza szeretnék szérni, mert önök elíté, elutasítják ezt, ez egyértelmű, úgyhogy itt nincs kompromisszum. Azonban ez az eszköz szélesebb körű, mint a kohéziós politika. Az új eszköz ugyanis túllép a legfőbb célján a növekedés, a munkahelyteremtés és az Európai Bizottság által megfogalmazott célkitűzéseken. A 60.3-as cikkben az ország specifikus javaslatok vonatkozásában tematikusan le vannak írva a célok országunként, és egyértelmű, hogy a bankokról is szó van, tehát szélesebb körű eszköz ez, ezt elismerjük. Ezért került ez külön tárgyalásra a bizottságon belül. Ezt a jelentés készítője elfogadhatja, úgyhogy remélem, hogy önök is megtalálják majd a megoldás kulcsát. Elnök asszony, mivel közvetlenül nekem szólt a megjegyzés, röviden hadd reagáljak. Elnök, olyan ez, mint egy árnyékjelzés készítői ülés. Már, ezt már elfogadtam, de jó, csak azért, mert közvetlenül önnek szólt a megjegyzés. Azt gondolom, módosító indítványainkban egyértelmű javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy hogy szeretnénk ezt korlátozni. Ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, azt javasoltuk, hogy ezek relevánsok legyenek, és azt gondolom, hogy ez a regiben előbb is, korábban is így volt, úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. Nem akarom azt sugallani, hogy bárkinek is bármilyen rejtett szándéka van emögött. De a válságos időkben tapasztaltuk azt, hogy annak bizony voltak következményei, hogyha nem voltak egyértelműek a, pozi- a politikai döntések. Úgyhogy azt szeretném pusztán, hogy ez az eszköz az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak, a régióknak, meg nekünk is egyértelmű lenne, hogy mire lehet felhasználni, és ez hogyan tudja előrendíteni a kohéziós alapok hatékony felhasználását. Ezért adtuk be ezeket a módosítókat. Sajnálom, hogyha egy kicsit gyanúsnak tűnünk, vagy ha nem egészen azt a vonalat követjük, amit javasoltak, azt gondolom, hogy ez is részét képezi a demokratikus vitának, hogy dönthetünk, hogy milyen irányba haladunk de még mindig remélem, hogy sikerül kompromisszumokra jutnunk. Köszönöm. Thank you very much. We now almost know how we... Elnök, nagyon köszönöm. Most már szinte kívülről tudjuk, hogy hogyan fog kialakulni a helyzet az, á, az árnyékjelentés készítők ülésén. Most már nagyon jól tudjuk. De hát nincs minden árnyékjelentés készítő jelen, úgyhogy próbálom az ALD érdekeit is védeni ezért ezzel lezárnám a vitát, várom a megoldást és a kompromisszumokat az árnyékjelentés készítők részéről. Nagyon köszönöm a vitát. Folytassuk akkor a következő napi rendi pontunkkal. a B tematikus főosztály megbízásából készített tanulmánya az elfogadott Európai Területi Együttműködési Programok felvizsgálata címmel. Két vendégünk van a mai napon, akik Nikola Briányi és François Levarre személyében. Meg is adom önöknek a szót, csak emlékeztetésképpen a regi tagjai számára a tanulmányt a regi szakbizottság kérte, és a területi együttműködéssel kapcsolatban általában különleges saját kezdeményezésű jelentést szoktunk elfogadni, és most megnézzük, hogy hogyan működik ez az együttműködés. Parancsoljanak, uraim, önök a szó. Is Nicola Brignani with my colleague uh, François Leverlé, I will present you the result of this study. Nagy örömömre szolgál, hogy a kollégáimmal közösen be tudom mutatni ezt a tanulmányt. Minden esetre tehát röviden ismertetném a célkitűzését a tanulmánynak, majd a metodikáját, a főbb megállapításainkat és ajánlásainkat. Először is nyilvánvaló input az önök számára, amikor az európai területi együttműködésről beszélünk, a főbb célkitűzésekről. Körülbelül 10 milliárd euró ami 2,5%-a a teljes kohéziós politikára szánt költségvetésnek, ebből több mint 100 programot finanszíroznak. Az általános célkitűzés a programnak, hogy egy platformot kínáljon a közös fellépések finanszírozására a különböző tagállamok érdekelt felei esetében. A tanulmány célja az volt, hogy felmérjük azokat a főbb elemeket, amelyeket az új rendelet, az új európai területi együttműködésről szóló rendelet bevezetett. Külön figyelmet fordítottunk annak értékelésére, hogy a programok milyen mértékben képesek a tematikus koncentrációra, a különféle eredményorientáltságra és a különböző eszközökre összpontosítani. Elemeztük a programok kapacitását, hasznát, majd a későbbiekben az eszközökre is kitérek, illetve konkrét opcionális megoldásokat is vizsgáltunk, amelyek révén eh, le lehet egyszerűsíteni a programokat, illetve a kedvezményezettek életét. Nézzük a módszertant. A tanulmány elsősorban eh, az irodai elemzésre épült. Ez a térkép ugye nem túl nagy, de a zöld részek jelzik azokat a területeket, amelyeket elemeztünk, a konkrét projekt, program dokumentumokat vizsgáltuk meg, és kvalitatív inputot is kaptunk a programok résztvevőitől. 13 irányító hatósággal folytattunk interjúkat. Nézzük a főbb megállapításainkat. Témánként csoportosítva. Az stratégiai koherencia, eredményorientált megközelítés, szinergiák. Először is nézzük a stratégiai koherenciát. Általánosságban a programok kapcsán a bemutatott stratégiákat elemeztük, amelyek az érdekelt, érintett felek széles körét lefették. Másodszorban Minden megvizsgált stratégia erőteljes tematikus koncentrációt mutat a rendelet hatos cikkének megfelelően. Viszonylag korlátozott számban vizsgáltuk a prioritásokat. Itt ezen az ábrán látható a tematikus célkitűzések áttekintése az elemzett programok alapján. A környezet védelemmel kapcsolatos célkitűzések különösen erőteljesen képviseltetik magukat. Itt hat programról van szó, de a kutatást és innovációt is az elemzett programok több mint fele választotta. És akkor most nézzük a második fő jellemzőjét, a 2014-20-as keretnek. Az erőteljes eredményorientáció a fő jellemző. Minden programnak ebben az új programidőszakban fel kell mutatniuk, hogy megfelelő értéket teremtenek a befektetett forrásokhoz képest, és megvizsgáltuk, hogy az adott célok mennyire relevánsak a kérdéses terület szempontjából. Itt bizonyos indikátorokat vizsgáltunk, a szakpolitikai beavatkozások hatékonyságának mérésére. A szabályok egyébként ebben az összefüggésben is érvényesültek. Az európai területi együttműködési programok megfelelnek a szabályoknak, a vizsgált programok képesek voltak megfelelő stratégiákat kidolgozni az adott terület statisztikai, kvantitatív és kvalitatív tények alapján. Megfelelő monitoring rendszerek is kialakultak, ugyanakkor, és ezt hangsúlyoztuk, a megkérdezettek azt hangsúlyozták, hogy hasonló megközelítést alkalmaztak, és ez komoly kihívást jelentett. Same characteristic of the territorial cooperation. Uh, I will give you some example. Néhány példát engedjenek meg. Ahhoz, hogy testre szabott stratégiákat lehessen kidolgozni az adott terület igényeinek megfelelően, a kvantitatív statisztikai adatokkal mindenféleképpen rendelkezni kell a számos megkérdezett sajnálatának adott hangot a felett, hogy a NAC 3-as szinten nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok. És a harmadik országokkal való együttműködés kapcsán egyáltalán nem voltak esetenként statisztikai adatok, ami egy igen komoly kihívást jelentett. a programok az alapvető igényeknek megfelelő monitoring rendszert ki tudták dolgozni, de ez komoly erőfeszítést jelentett, és nagyon gyakran külső szaktanácsadókat is be kellett vonni. Egyes esetekben a közös output indikátorok a 1299-es rendelet értelmében nem voltak minden esetben alkalmasak arra, hogy az adott tevékenység, az ETC keretében finanszírozott tevékenység hatását jelezzék, vagy, vagy megmutassák. Ami a szinergiákat illeti, az összes elemzett program részletezi a potenciális szinergiákat az EU forrásból finanszírozott tevékenységek kapcsán. Számos program utalt a Horizont 2020, a COSME és az Erasmus Plus-szal való szinergiákat, Nem minden program utal azonban más eh, EU stratégiákkal való kapcsolatra, vagy alapok felhasználására. Ugyanakkor azt is alá kell húzni, hogy ez a potenciális szinergiák megemlítése mellett eh, azt láttuk, hogy a tényleges megvalósítást ról viszonylag kevés részletet tartalmaztak ezek a programok. Az egyszerűsítés a következő. Mindannyian tudják, hogy a jelenlegi szabályozói keret számos lehetőséget teremt a program megvalósítás adminisztráció egyszerűsítésére. Erre gondoltak a alkotók is, gondolom. A programok fele azonban módosított az irányítási módszereken, eljárásokon a két programidőszak között az irányító hatóságok tekintetében. Nézzük most a konkrét megoldásokat. A az irányítás, az adminisztráció és a kedvezményezetek közötti kapcsolatban. Elektronikus kommunikáció a döntő a legtöbb programban. Elaborated in the context of Interact. So many programs may... Számos program él ezzel a rendszerrel, amit az adott program konkrét jellemzőinek megfelelően fogadtak el. Minden megkérdezett egyetért abban, hogy az egyszerűsített költség opció alapvetően fontos ahhoz, hogy egyszerűsödjön a nyilvántartás, az adminisztráció a kedvezményezettek számára. Számos együttműködési program él ezzel az egyszerűsített lehetőséggel. Új megvalósítási eszközök. A közösség által generált helyi fejlesztés, integrált területi beruházások, közös akciótervek, pénzügyi eszközök, ezek mind rendelkezésre állnak. Az elemzésünkből kiderült, hogy nagyon kevés program él ezekkel az eszközökkel. Aminek az oka az, hogy ezeket az eszközöket túl bonyolultnak tartják az adott területi együttműködési kontextusban. A megkérdezettek úgy érzik, hogy ezek az eszközök inkább a mainstream összefüggés kontextusába illeszkednek, mint az ETC kontextusába. Nézzünk néhány ajánlást. Összefoglalóan a legfontosabbakat. A jelenlegi program időszakban, illetve egyes ajánlások már a következő 2020 utáni programidőszakra is vonatkoznak. Ha veszük például az egyszerűsítést, az egyszerűsített költségopció témáját, itt mindenféleképpen javaslandó, hogy új vagy további útmutatót adjunk, tapasztalatcserét ezek alkalmazásá illetően, hiszen az egyik fő cél az érintettek életének megkönnyítése. A források felhasználásában. De itt nem csak az ilyen költségopciókról, hanem a közbeszerzésekről és az állami támogatásokról is szó van. Nem rendelkezünk elegendő információval arról, hogy más EU-s szakpolitikákkal kapcsolódóan, vagy illetve azokhoz hogyan kapcsolódik majd a megvalósítás hogyan lehet szinergiát biztosítani a különböző szakpolitikai eszközök között. Mint ahogy említettem, a stratégiai orientáció kapcsán a partnerek bevonása minden esetben érvényesült a program kidolgozásakor, hiszen azt is vizsgáltuk, hogy az érintett felek mennyiben vettek részt a program kidolgozásában és ezt követően azt is majd meg kell vizsgálnunk, hogy a megvalósításban mennyire vesznek részt, és azt is vizsgálni fogjuk, hogy az egyszerűsítést milyen hatékonysággal használják majd ki, ami pedig a 2020 utáni időszakra vonatkozó ajánlásainkat illeti, visszatérünk majd néhány olyan kérdésre, ami az eredményorientáltsággal kapcsolatos. Fontos megfelelő monitoring rendszereket minden program mellé rendelni, és itt erőfeszítéseket kell tenni a közös output indikátorok továbbfejlesztése érdekében, és ezen kívül át kell hidalni az esetleges hiányosságokat is a statisztikai adatok kapcsán fontos, hogy megtörténjen a statisztikai adatgyűjtés olyan területeken is, ahol ez jelenleg nem valósul meg. A különböző eszközök kapcsán azt javasoltuk a megkérdezetteknek, hogy a rendelkezés álló eszközöket opcionálisnak tekintsék. Ezek lettek volna az általános megállapításaink, és természetesen örömmel válaszolunk minden további kérdésre. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much. Uh, will you... We finalize. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Colleagues, the floor is yours. Kedves kollégák, önök a szó. Comments, Mr. Buda, the floor is yours. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc uh, foarte... Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Nagyon köszönöm ezt a rendkívül értékes előadást. Uh, Én úgy értelmeztem az ön előadásából, hogy ugyanazok a problémák ismétlődnek. Mindenki arról panaszkodik ma, hogy az alapok felhasználásának uh, folyamatában egyszerűsítés, egyszerűsítés történik konkrét intézkedéseket, lépéseket találtak-e, amelyeket figyelembe lehetne venni, amikor a különböző rendeletekről folytatunk eszmecserét, mert a jó gyakorlat kicserélése különböző struktúrák között, ha jól értem, megoldás lehetne. De a legnagyobb nehézségre rá tudtak mutatni? Köszönöm szépen. Köszönöm, van-e még valaki? Igen, tessék, parancsoljon Rófe úr. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Engedjék meg, hogy egy-két gondolatot megosztak önökkel. Ugyanis már körülbelül tíz éve veszek részt a strukturális alapok, kohéziós alapok felhasználásában az én saját választókörzetemben. Állandóan az egyszerűsítés szót hallom. És már a korábbi mandátum során is erről volt szó hazámban. Úgyhogy, amit érdekesnek találok, és amit meg szeretnék említeni itt külön, az az, hogy a bizottság véleményét szeretném hallani a várt eredményekről, miután mindezt a munkát végre is hajtják. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy amikor a 2017-től a 2020-ig terjedő időszakról beszélünk, és ne felejtsük el, hogy a 2014-17-es időszakra előírt projektek sem kerültek még végrehajtásra. Úgyhogy most gyűjtjük az elképzeléseket, végezzük a papírmunkát, legalábbis Litvániában, az én hazámban ez így van. És csak a legjobb esetben csak jövőre írják ki a pályázatokat. és a 2014-2020 közötti időszakra szóló alapok felhasználása legjobb esetben csak 2017-ben indul. Foglalkozunk mi ezekkel a kérdésekkel valamikor, avagy sem? És normális ez, hogy már három éves késésben vagyunk? Mi a helyzet a 2 plusz 3-mal? Nem kellene már elkezdenünk az előkészületeket az új időszakra? a 2018-as időszakra, hogy 2021-től el tudjuk kezdeni felhasználni a pénzügyi alapokat? Mert egyébként két-három év alatt kellene az összes időszakra szánt összegeket elkölteni. Elég nagy pénzösszegek mozgásáról van szó, nem lesz elégendő végrehajtó szerv vagy illetékes, egyre nagyobb lesz a munka, mennyiség, egyre nagyobbak lesznek a hézagok a különböző időszakok között, és aztán utána meg nem tudunk semmit sem csinálni, mert nem lesz pénz. És az illetékes munkatársoknak szabadságolniuk kell magukat, mert nem lesz mit tenniük. E, el kellene gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehetne ezt az egész folyamatot zöggenőmentesebbé tenni. Egyrészt az egyszerűsítés nagyon jó, de mi lesz az eredménye? kevesebb hibával kell majd akkor szembenéznünk? Rövidebbek lesznek majd a végrehajtási időszakok? Vagy az egyszerűsítéssel kevesebb emberi erőforrásra lesz szükségünk? Kevesebb lesz a bürokrácia? Mind az európai intézményeknél, mind a tagállamokban? Ma, ha különböző forrásokat veszünk, alap, alapokat. 5-6 különböző ügynökség kezeli ezeket az alapokat, és nekik is megvannak a saját szabályaik, ezen kívül Úgyhogy amikor ugyanazt az épületet akarjuk rendbehozni, akkor különböző pénzalapokból származó összegeknél különböző szabályok szerint kell eljárnunk. Úgyhogy, amikor egyszerűsítünk, azt kellene elérnünk, hogy az elvárások is egységesebbek legyenek. Mert fondų jie nesupranta. Kodėl? Ha különböző forrásokból, különböző pénzalapokból kell finanszírozni bizonyos dolgokat, akkor az emberek, akik ezzel foglalkoznak, nem igazán értik, hogy az elvárások miért különbözőek. És az a benyomásunk, hogy ezt szándékosan tették így, tudatosan. Mert akkor több hibaforrás is várható, és a kedvezményezetteknél is problémák merülnek fel. Szeretném a véleményét eh, ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Tessék, Maletics asszony, parancsoljon. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a beszámolóért a tanulmányról, amit nekünk készítettek. Úgy gondolom, hogy amikor a területi együttműködésről beszélünk, és megpróbáljuk ezt a vég felhasználók és kedvezményezettek szempontjából tekinteni, ez rendkívül összetett folyamat. Mert vannak olyan országok, amelyek tagállamokkal, nem tagállamokkal határosak, különböző szabályok érvényesülnek az egyes programokon belül, vannak olyanok, amelyek bizonyos programokra igazak, de aztán megint újat kell tanulnunk, és teljes az űrzavar. Úgyhogy néha azt mondják nekünk, hogy jobb, ha nem is akarjuk felhasználni őket, mert fogalmuk sincs, hogy milyen szabályok érvényesülnek. Aztán vannak ezek az új végrehajtási eszközök is ráadásul. Láthatják, hogy rendkívül nehéz tényleg időben, megfelelő módon végrehajtani bármit is a tagállamokban a különböző programok, szabályok miatt. Úgyhogy nem tudom, hogy amikor elemezték ezeket a lehetőségeket, akkor valamilyen lehetséges konklúzióra jutottak-e? Nevezetesen, hogy kicsit kevesebb területi programmal kelljen szembenéznünk a saját szabályozó rendszereinkben, illetve hogy egyszerűsíthetnénk őket. De hát egyértelmű az önök ajánlása, új útnotatásokra is szükség van annak érdekében, hogy ezeket az újdonságokat végrehajthassuk, amelyek a 2014-20-as időszakra születtek. De ha újak az útmutatók, akkor a vég kedvezményezettek oldalán megint több ezer oldalt kell megemészteni az útmutatások, a stb. miatt. Tényleg azt kellene elérnünk, hogy egyszerűbb legyen az egész folyamat. Mert nagyon egyszerű a dolog, van egy projekt, valamit venni kell, bizonyos tevékenységekre van szükség, a célok elérése, a projekt lezárás érdekében. Úgyhogy nem igazán értem, hogy miért van az, hogy mindig annyi újdonság, annyi új akadály hárul a kedvezményezettek elé? Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Roy úr, parancsolj. Köszönjük a tájékoztatást. Egy általánosabb kérdésem lenne. Yes. Ami a tanulmányt illeti, illetve az azzal kapcsolatos megjegyzéseket és gondolatokat is fogalmaznék meg a tanulmány eredményeinek tervezéséről. Három hónapos határidőről beszéltek? Mert hát nem csupán arról van szó, hogy a tanácsadóknak munkát adjunk, hanem ez a mi munkánkat is segíti. Egy kicsit össze vagyok zavarodva, én ezt most nem értem, ne haragudjanak. Elnök, van más kérdés? Akkor engedjék meg, mondja az elnök asszony, hogy eh, köszönetet mondjak végül ezért az előadásért. Először is szeretném az mondani valómat megosztani Van Nistelrooy úrral, illetve a többiekkel. Azt hiszem, hogy eh, valóban lehetett volna ezt jobban szervezni, és megkaphattuk volna a tanulmányt még az előtt, hogy a saját kezdeményezésű jelentésen dolgoztunk volna, de ezt a tanulmányt a bizottságtól is megkaphattuk volna, még mielőtt a jelentés megszületett. Ha emlékeznek rá, már volt egy késés a jelentés vitájával kapcsolatban, mert vártuk az Európai Bizottság jelentését az Európai Területi Együttműködésről, és a soha nem kaptuk meg. Úgyhogy most látjuk ezt a tanulmányt, ami nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy van egy tanulmány a területi együttműködésről, és látom a megbeszélt témák nagy részét, itt a Regi Szakbizottságban beszéltünk ezekről, és ezek most megjelennek a tanulmányban sajnálatos módon. Néhány téma azonban negatív előjellel jelenik meg, ugyanis én a jelentésemben nagy figyelmet fordítottam az új eszközökre, a szinergiákra, a pénzügyi eszközökre, tehát mindezekre az új eszközökre, amelyeket nagyon ambiciózusnak találok, Önök most pedig azt mondják, hogy a programoknak nagyon kis részet használja fel ténylegesen ezeket az eszközöket, és a jövőben sem tervezik használni azokat. Mivel úgy tűnik, hogy a határon átnyúló programok bonyolultak, mivel mások, Bol- Bulgáriában is van olyan régió, amely Görögországgal egy határon átnyúló programban vesz részt, illetve a határon átnyúló EPA programban vesz részt Macedóniával, és vannak egyéb példák is egyébként az ország egyéb részeiből, tehát ezek a programok teljesen mások, és a programok irányítása is eltérő. Hogyan beszélhetünk az egyszerűsítésről, az új eszközökről, hogyan beszélhetünk a szinergiákról más programokkal, és hogyan beszélhetünk egy ambi- az ambiciózusabb célokról, hogy az Unió új eszközeit használjuk fel, mint például az FC, ami egyes régiók számára még mindig csak vágyálom. De teljesen egyetértek önnel, hogy a közösségek hajlandóságán, illetve a kezdeményezések hajlandóságán múlik ez, azonban nem várhatjuk el a kedvezményezektől, hogy maguk készüljenek fel, hanem bele kell fektetnünk a területi együttműködésbe. Ugyanis ez az egyik olyan irány, amelyen nek terén a kohéziós politika jövőjét továbbfejleszthetjük. Tehát a technikai segítségnyújtásba kell befektetni. Láttam erre adatokat egyébként az önök dolgozatában. A technikai segítségnyújtás annyira korlátozott egyes programokban, elképesztő módon korlátozott, a figyelembe veszük a, a kollégák által felvetett kérdéseket, kiemelten fontos megérteni, hogy növelni kell a technikai segítségnyújtást. Egyes esetekben ugyanis ez még a korábbi vitához is kapcsolódik, az előző vitához ugyanis strukturális alapokról, illetve reformokról beszélünk, nagyon is szükséges reformokról beszélünk a tagállamokban, beleértve a határokon átnyúló térségeket, és technikai segítségnyújtás támogatására van szükség. Hogyha a jelenlegi szabályokat követjük, akkor nem leszünk túlságosan sikeresek ebben. Szerintem ez az egyik kérdés a jövő szempontjából, és a korábbi, a strukturális reform támogatásáról szóló korábbi vitáról vitára is visszautalnék ezzel. Elnézést kérek, hogy ilyen sokat beszéltem, de ez volt az én jelentésem. Nem tudom, hogy akar-e reagálni a kérdésekre. Igen, megpróbálom összefoglalni. Az a meglátásom, hogy a kérdések hasonló témákat érintettek. Az egyik az volt, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni, jobban harmonizálni, hogy főként a kezdeményezettek életét könnyebbé tegyük. Természetesen az adatokat elemeztük, de az érdekelt felekkel készített interjúkat is felhasználtuk erre, akár mm, irányítóhatóságokról beszélünk, vagy másokról. Nagyon komoly tapasztalattal rendelkeznek-e programok irányításában, és először is, ami a harmonizálást illeti, tehát az a tény, hogy a kedvezményezettek nagyon gyakran teljesen eltérő megközelítésekkel, követelményekkel kell foglalkozniuk, a különböző európai programokban. Ebben a kontextusban természetesen a válaszomat csak az ETC-re tudom összpontosítani. Általános megközelítésből eléggé egyértelmű, hogy ebben az új eh, programozási időszakban erőfeszítést kell tennünk azért, hogy a lehető legnagyobb mértékű harmonizáció valósuljon meg az eltérő eszközök esetében, amelyek a programok kezelésében érintettek, például e-monitoring rendszer létrehozása lehet egy megoldás, ez egy nagyon jó példa egy ilyen próbálkozás arra vonatkozóan, hogy egy közös megközelítést alkalmazzanak a kedvezményezettekkel való kommunikációra. Aztán, ha az egyszerűsítésről beszélünk, ez is egy óriási téma, de ami minket lenyűgözött a megállapítások elemzésében, ez az volt, hogy egy eh, nagyon általános konszenzus alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy az egyik már rendelkezésre álló gyakorlati megoldás, amelyet a 67-es cikk biztosít a közös rendelkezésekről szóló rendeletben, és az Európai Területi Együttműködésről szóló rendeletben is kiemelnek, ez az egyszerűsített költségopció, ez a hatóságok és különösen a kedvezményezettek életét nagymértékben megkönnyítette, és ez pedig nagyobb biztonságot nyújt, kevesebb hibakockázatot a költségek megállapításában, illetve bejelentésében. Szerintem ez nagyon fontos kiinduló pont, tehát bármi, amit azért tehetünk, hogy az egyszerűsített költségopciót használjuk, ez mindenképpen hasznos lesz a kedvezményezetek számára. Nem tudom, François, szeretnél ehhez hozzátenni még valamit? Igen, Francia fogok beszélni, de nem minden olyan rossz. A kezelő hatóság, amelyel beszéltünk, úgy gondolja, hogy a koncentrációja az alapoknak, akármilyen alapra helyezzük, működik. Ez érthető a partnerek számára, érthető a felhasználók számára. Valóban, aztán amikor követni kell programokat, és monitorozni, ez már problémás. Vannak olyan mutatók, amelyek túl összetettek, nem feltétlenül mindig a jó mutatókat használják, de ami a koncentrációt illeti, ezzel kapcsolatban nem voltak igazán negatív visszajelzések, ellenkezőleg. Valóban vannak problémák az új eszközökkel, ez igaz, de azt gondolom, hogy a határkon átnyúló, nemzeteken átnyúló együttműködés terén, ami egy kicsit sajátos is. Nagyon sokan vesznek részt itt az eszmecserében a programozás szintjén, mert a tanulmányunk alapvetően a programozásról készült. Nagyon sokatokat érint ez. Egy rendkívül integrált eszközről van itt szó, önmagában is, amely nagyon sok mindenkit érint. Nyilván az új eszközöknek van hozzáadott értéke, az integrált programozás nem annyira egyértelmű az ilyen jellegű program esetében. Azért az a benyomásunk, mert hát is ez a tanulmány az olyan, mint egy fénykép, és az tűnik ki belőle, hogy talán egy olyan összetett szintet értünk már el, ami nem föltétlenül érthető itt is, ott is, én inkább az útmutatások mellett tenném le a voksot, és a programozás ezen fázisában azt gondolom, hogy fontos, hogy a kezelő hatóságoknak olyan eszközök álljanak rendelkezésére, amelyek segítségével tényleg jól kezelhetik ezeket az alapokat. A, olyan eszközöket kell rendelkezésre bocsátani, amelyek tényleg segítenek abban, hogy a programokat kezelhessék és fontos, hogy értékeljünk is. Eljutottunk abba az időszakba, amikor ezt meg kell tenni, fontos látni, hogy ez jól történik-e, ami pedig a szinergiákat illeti a különböző eszközök között, igaz, hogy rengeteg eszköz született, és tényleg néha nehéz a kedvezményező számára, aki javaslatot tesz, projektet készít, mert több csatorna is rendelkezésére áll, és nem igazán érti mindig, hogy ezek a csatornák miért állnak hierarchikus rendszerben. Talán ezzel is kellene foglalkozni, és tájékoztatni az illetőket. Nem hiszem, hogy van itt valamilyen varázsütésre megszerető megoldás. Még csak a program kezdetén vagyunk, a végrehajtást közepén, úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel lezárnám, vagy még valami? Uh, do we do we have somebody from the European Commission would like to take the Az Európai Bizottság részéről valaki szeretne hozzászólni, elnézését kérem, bocsánat. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani ezt a nagyon érdekes eh, ezért a nagyon érdekes beszámolóért ugyanis a jövőről való gondolkozás hamarosan megkezdődik, és szeretném azt mondani, hogy akasztanak minket azok a kérdések, amelyek a jelentésben szerepeltek, és különösen az, hogy nagyon sok programot túl későn kezdtek el végrehajtani, és azt látjuk, hogy nagyon nehéz, megnehezíti a dolgot az, hogy a kijelölési eljárás még mindig nem kezdődött meg, ezért az az első lépés, hogy ezt az eljárást kell lezárni. Ami az ajánlást illeti, teljes mértékben támogatjuk az egyszerűsített költségopció használatát, ez kulcsfontosságú, és nagyon pozitív elmozdulást látunk ebbe az irányba. Még mindig nem használja ezt minden irányító hatóság, ezért a bizottságnak az lenne a javaslat az omnibus rendelettel kapcsolatban, hogy ott vannak további javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet továbbiakban is kiterjeszteni az egyszerűsített költségopciót kötelezővé tenni olyan projekteknél például, amelyek kevesebb százezer eurónál kevesebb közpénzből történő támogatást kapnak, például határon átnyúló projektek esetében nagyon sokszor a projektek is léptékűek, és a javaslat rájuk nagyon nagy hatással lesz. Ami a végrehajtási eszközök harmonizált használata, amelyeket a programok nagy részében használnak, itt is pozitív fejleményt láttunk ugyanis egyre több program használja ugyanazokat az eszközöket a programok végrehajtására, amely a kedvezményezetteknek is segíthet. Ami a javuló szinergiákat illeti, a tagállamokat arra biztatnánk, hogy hajtsák végre azokat az intézkedéseket, amelyeket a programok előre jeleztek, ugyanis a programoknak kell azokat a végrehajtási mechanizmusokat ismertetniük, amelyek kohéziós politikai eszközökkel szinergiákban állhatnak. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna a hozzászólásom. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Most pedig akkor a vitát lezárom ezzel a témával kapcsolatban, ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban nagyon köszönöm az előadást, köszönöm a bizottságnak a részvételt, köszönöm a kollégáknak a vitát. Ez volt az utolsó napi rendi pontunk, a következő pedig a koordinátorok határozatainak jóváhagyása. Megkapták a határozatokat, van -e ezzel kapcsolatban ellenvetés? a megállapításokkal kapcsolatban, akkor a koordinátorok határozatait is jóvá hagyhatjuk. Van-e bármely egyéb kérdés? Fannisztároly úr nincs itt, úgyhogy akkor nincsen egyéb kérdés ezek szerint. Tehát nincs egyéb kérdés, és emlékeztetném önöket a következő ülésre. Holnap lesz egy közös regi koter ülés délután 14.30-tól a Régiók Bizottságának épületében. A következő reggi szakbizottsági ülésünk november 9-e szerda délután 3-tól. Majd csütörtökön november 10-én folytatjuk délelőtt. Tehát ennyi lenne részemről a tájékoztatás. Köszönöm a tolmácsok munkáját, Köszönöm a segítségüket, mondja az elnök asszony, most pedig a reggé bizottság ülését berekeztem.